Kedves kollégák, jó napot kívánok! Hogyha önök is úgy látják, akkor megkezdhetjük az ülésünket. Mindenkit üdvözlök. Üdvözlöm a biztos urat is. Én, mint a szakbizottságunk első alelnöke, az én megtiszteltetésem, hogy most eh, meg éven asszony távol létében én elnököljek Kezdjük is az ülésünket, mégpedig a napi rendünk elfogadásával. Ha van -e valakinek kifogása ellene nincsen, akkor elfogadottnak tekintjük a napi rendet. Következik a második napi rendi pont. Emlékeztetem a kollégákat, hogy október 6-án Strasbourgban 8 óra 30-tól 10 óráig fogjuk tartani a közös rendkívüli ülésünket három szakbizottság együtt, a DEVE, az külügyi szakbizottság és a DROA. Ezen fogjuk bemutatni az öt Szaharov díj jelöltet 2016-os évre. Jöhet a harmadik napi rendi pontunk, az európai konszenzus a fejlesztési politikáról felülvizsgálata. Ez az első és egyetlen lényegi napirendi pontunk. Eszmét fogunk cserélni erről az európai fejlesztési politikai konszenzusról neven Mimicsa biztos úrral. Kedves kollégák, Első alkalommal definiáltuk európai szinten a közös értékeket és a közös célokat a fejlesztési politika tekintetében az aláíró tagállamok, illetve az európai donorok bilaterális tárgyalásai után. A 2015. szeptemberében meghatároztuk a fenntartható fejlesztési céljainkat, de most, hogy új globális kihívások állnak előttünk, mint például a klímaváltozás vagy a migrációs hullámok, amelyek nagyon érintik a fejleszt, fejlődő országokat is. Ezért kezdett az ide, hogy ezt a konszenzust felülvizsgáljuk, és hozzá alakítsuk az új világa helyzethez. Augusztus végén sikerült a nyilvános konzultációt lezárni, amit az Európai Bizottság indított, és már 15 napja megkezdődött az az együttműködés a miniszterek között, amelyen informálisan Mogherini asszony és Mimica úr irányításával megfogalmazták a tanács tagjai is az első benyomásaikat. A konzultáció, illetve a fejlesztési együttműködésért felelős miniszterek ülése nyomán most kialakultak az első irányvonalak. Ezt fogjuk áttekinteni, hogy november végére sikerüljön az Európai Bizottság és a parlament véleményét is erről a konszenzusról megfogalmazni. Biztos úr, önél szó. Jó reggelt kívánok! Tisztelt alelnök úr, tisztelt képviselő, résztvevők! A legutóbbi alkalommal, amikor találkoztunk júniusban, azt ígértem önöknek, hogy visszajövök, és megvitatjuk együtt a fejlesztés együttműködés jövőjét. Örömmel teszem ezt ma. Az ENSZ közgyűlésén múlt héten egyfajta sürgőség érzetét éreztük mindannyian. Tudnélik, a céldátum, a fenntartható fejlesztési célok elérésére ugyan lehet, hogy csak 2030-ban lesz, Ám ahhoz, hogy oda eljussunk, el kell kezdenünk már most teljesíteni. Az egyre nyíló, szétnyíló egyensúlytalanságok, az instabilitás növelkedése, a klímaváltozástól a migrációs hullámokig, amelyek példátlan léptékűek lettek, olyan kihívások vannak a napirenden, amelyek megkövetelik, hogy átfogó, pontosan megtervezett megoldások és lényegi lépések, megvalósítás történjen a következő hetekben már következő hónapokban tehát ez a feladat, hogy pontosan ezt tegyük, hogy egy hiteles, nagyra törő európai választ dolgozzunk ki a 2030-as rendre, és hogy készen álljunk a végrehajtásra is járva abban. A főképviselő asszony a közeljövőben konkrét gondolatokat fogalmaz majd meg a globális stratégia tárgyában, tehát egy átfogó külpolitikai vagy külső cselekvési iránymutatást nyújtva, amely aztán hatással lesz arra a konszenzusra is, amelyet most vagyunk tárgyalandók. Ezzel párhuzamosan a, a biztosok csapata, melyet Timmermans alelnök ö, irányít, egy projektcsapatban a fenntartható európai jövő érdekében készít elő kommunikációt, mely bemutatja azt, hogy a belső és külső politikáink hogyan illeszkednek, sárulnak hozzá az SDG végrehajtásához. Mivel mi az Európai Unióban van még tennivalónk, itt a, ház, a saját házunk táján is, a milleniumi célok végrehajtásában, például a szegénység elleni harcban, egyen, egyen, társadalmi egyensúlyban és a növekedés fenntarthatóságában van tennivalónk. És amikor arról beszélek, hogy fenntarthatóságot kell elérnünk, na ebben mindannyian fejlődő országok vagyunk, mi is. Mint jól tudják, most vagyunk az utolsó szakaszában annak, hogy kidolgozzuk azokat az ajánlásokat, amelyek a fejlesztési európai konszenzust szolgálják. Ez lesz fáradozásaink középpontjában az SDG-k végrehajtásában, a külső cselekvéseinkben is. Az elejétől fogva egy, egy átfogó, inkluzív folyamatban szeretném ezt megszervezni, és azzal kezdem, hogy köszönöm a szakbizottság tagjainak az együttműködést és a, a, a folyamatos támogatást, amelyet nyújtottak. Miközben ö, gondolatunkat kidolgoztuk, egy online közkonzultációt is szerveztünk, és célzott ö, vitákat fejlesztettünk a júniusi Európai Fejlesztési Napok keretében is, és a New Yorki magas szintű politikai fórumban is a, ennek az eredményeit nem sokára publikáljuk, azon fő üzeneteket is megfogalmazva, amelyek a több mint 200 válaszból szűrhetőek le. Egészében is nagy hatása volt rám a válaszadás szintja. Nyilvánvaló támogatás volt érezhető egy olyan ö, konszenzus irányában, amely a 2030-as napi rendet szolgálja. Ám ahhoz, hogy lépésváltást tudjunk elérni a cselekvéseinkben, világosan ki kell mondanunk, hangosan, hogy többet kell tennünk jobban és másképp, mint eddig. Ez az üzenet megfogalmazódott mostani megbeszéléseim során is, mikor az Európai Unió delegáció vezetőivel tárgyaltam, akik a füleink és szemeink a partnerországokban, és azon az informális találkozón is érezhető volt ez, amelyet a fejlesztési miniszterek körében két hete szeptember 12-én szerveztünk. Végső soron az új fejlesztési konszenzus arra a közös vállalásra alapul, amelyet a parlament, a tanács, a bizottság és minden tagállam magáinak érez, hiszen miután bemutattuk a javaslatainkat a kommunikéban, miután novemberben bemutatjuk ezt a tanács ülésén, megállapodhatunk egy új közös nyilatkozatban, amely jövő tavaszra áll majd össze. Önökkel és a tanácssal kell ebben megállapodni. Tudom, hogy az önök szakbizottsága előkészít egy állásfoglalást is a két társ előadóval közösen, amelyet az Európai Parlament februárban fog majd, fogad majd el. Remélem, hogy a mai megbeszélés jó alkalmat nyújt arra, hogy kölcsönösen ö, megtámogassuk a folyamatos munkát a kommunikében is és a saját kezdeményes jelentésben is megfogalmazódik majd ez. Fontos, hogy az alapokban egyetértsünk, és igazítsuk óráinkat. Ma azt szeretném megbeszélni önökkel, hogy mit akarunk elérni, és miképpen reméljük elérni ezeket a közösen meghatározott célokat. Először is beszéljünk arról, hogy mit akarunk elérni. A 2030 as napirend preambulumából merítjük az ihletünket, a, a a Prosperity Planet and Peace, tehát a gazdagodás, a földgolyó és a béke címszavai alatt. Úgy gondoljuk, ezek egyetemleges értékek, amelyeket az európai szerződések és nemzetközi jog is rögzít. Demokrácia, jogállamiság, az emberi jogok védelme. Azok az értékek, amelyek irányadó elvek a világszerte kifejtett külpolitikánkban. A, a szegénység felszámolása minden dimenzióban olyan cél, amelyet vállalunk, senkit sem akar, hagyunk hátra, és ez irányítja az összes kül, külső cselekvésünket. Remélem, hogy mindannyian egyetértünk abban, hogy az új konszenzus kell, hogy foglalkozzon a szegénység elleni harccal, a környezetvédelmével és a társadalmi fenntarthatósággal egyben. Nem egymással versenyző rangsorban, hanem együttesen érvényesítve ezeket azt is biztosítva, hogy a cselekvéseink haszna jobban szétoszlódik államok között és államok körében. Konzisztens kell legyen a külső és belső rangsorunk, és a szakpolitikai koherencia érvényesülnie, ennek érvényesülnie kell a, a külső cselekvésben. Köszönöm a szakbizottságok segítségét és vezető szerepét a szakpolitikai koherencia fenntartásában, a fejlesztés politikában, és ö, vettem az üzenetet, amelyet a júniusi állásfoglalásuk megfogalmazott ebben a tárgyban. Ö, jobban ki kell emelnünk a kulcs elemeket, mint a, a nők egyenlőségesága, a, a fiatalok, beruházás, migráció, mobilitás címszavak alatt, helyre téve a dolgokat. Ezekben a horizontális témákban vezet majd bennünket a sikerre, és a konszenzus hatását ez erősíti majd a nőkre és a fiatalokra helyezett hangsúly nem csak mint kedvezményezetteket kell megcélozza őket, hanem mint a fejlesztés, a változás motorjaiként. Hangsúlyoznunk kell azt is, hogy a béke, a humanitárius cselekvések kiegészítik a fejlesztési célokat, és nem mondanak ellen annak. Azt, hogy hogyan tegyük ezt, az ötödik P a napirenden, a partnership, a partneri viszony amely a végrehajtás minden tekintetében kell, hogy érvényesüljön a teljes folyamatban. Mindannyian belátjuk, hogy a sikerhez minden eszközt meg kell mozgatnunk, jól, jól még hozzá. Az új konszenzus kell, hogy jelezze a eredményesebb, hatékonyabb, minden forrás megmozgató megoldások irányába. Az eredményes végrehajtása az Addis Abebai cselekvési napirendnek kulcsfontosságú lesz a célok elérésében az Addis Abebai már nem egy, egy ODA központú napirend, hanem egy átfogó és kiegészítő csomag is, segélycsomag, magánszektori partneri viszonyt a fejlesztésben és a, a partnerek megkerülésében nyújtva támogatást, segítve a kormányzás és szakpolitikai keretek felállítását is egyúttal. A milliárdokra, a trilliárdokra átlépve a támogatásban megköveteli ezeket a váltásokat. Tudnék, nem lehet csak a, a globális ODA kapacitásokra támaszkodni. Azt ki kell aknázni ugyan, ám sokkal okosabban, mint eddig tettük. Részben arra, hogy a magánszektorbeli beruházások katalizátoraként használjuk, és a belső forrásokat is mozgósítsuk Ö, jó előrelépést láttunk ebben, különösen az európai külső beruházási terv végrehajtásában, amelyet Juncker elnök éppen két hete bocsátott útjára, éppen az önök parlamentjében. Az európai külső beruházási tervvel szeretnénk növelni az Európai Uniós külső befektetéseket harmadik országban, különösen a, a ö, ö, gyenge státuszú államokban, ahol magas a kockázat, és a magántőke amúgy nem nagyon mozog. A tervezett, ez a tervezett munka az én egyik fő prioritásom személyesen. Afrikában kezdjük a munkát, és az európai szomszédság politikában. A már ö, most is működő, de feljavított úgynevezett blending eszközök alkalmazásában. A 3,4 milliárdos tétel az EU költségvetésből az induló tőke és az Európai Fejlesztési Alap eszközei révén szeretnénk 44 milliárd eurós beruházásokat mobilizálni, katalizálni. Ám ehhez kellenek a tagállamok is, meg a, meg a e, pénzügyi intézmények is, hogy belépjenek a dologba, meg kell az önök támogatása is. Hisz ha a tagállamok és a többi partner ö, megteszi, amit kell, 88 milliárdra is rúghat a teljes beruházási megtökési összeg. Összességében egy koordináltabb Európai Uniós megközelítés kell a fejlesztéshez, erősebb közös cselekvésekkel, erősebb közös programkészítéssel. Nagyon sok minden megváltozott már a 2005-ös európai konszenzus megváltozása óta. Nem csak a Lisszaboni szerződés jött létre, hanem olyan globális kihívások is megfogalmazottak, amelyekkel kollektív válasz kell adjon az Európai Unió és tagállamai. Ki kell aknáznunk a komparatív előnyeinket, és azokat az erős pontokat, amelyeket a sokféleségünk ad és alkot. A partneri viszony P betűje is ö, változik, differenciált partneri viszonyban lépve a különféle fejlettségi országokkal. Az Európai Bizottság konszenzusról szóló nyilatkozatában a jövőbeli kapcsolatainkat is megfogalmazzuk azok változását az AKC országokkal a kotonai megállapodás kifutása után. A kevésbé fejlett országok és a törékeny helyzetű országok kell legyenek a homlokterében minden fejlesztési cselekvésünknek, és ők, ők kell, hogy az ODI koncentrációk legnagyobb hányadat kapják. Mindeközben a közepes jövedelmi országok lényegi szerepet játszanak az SDG-k végrehajtásában, ám egyre inkább az együttműködés egyéb formáiban, kereskedelem, közvetlen külföldi beruházás, technikai támogatás, fenntartó fejlődés támogatás formájában kell ezek megfogalmazódjanak. Végül az új európai konszenzus körében túl kell lépjünk azon, hogy csak a, a támogatási inputokat mérjük, a, az eredmények, outputok kultúrájába kell átlépnünk, átláthatóságban, utókövetésben, felülvizsgálatban érvényesítve ezt. Biztosítani kell ezt, hogy az európai pénzek a lehető leghatékonyabb módon kerülnek felhasználásokra, a mi munkamódszereink és eszközeink révén. Az Európai Unió kell idejárni az átláthatóságban. Olyan közös keretet teremtve, amely a fejlesztési eredményeket mérheti, támogatva partnereinket abban is, hogy jobban összekapcsolják a fejlesztési eszközöket az eredményekkel, saját statisztikai kapacitásaikat is erősítve, Rövid, röviden, tehát ezek azok az iránymutatási elvek, amelyek benne vannak ebben a ajánlás tervezetben. Nagyon várom, hogy önök egyetértenek-e a mi és a hogyan kérdésekre megfogalmazott válaszainkkal, és hogy vajon minden lényegi elemben egyetértünk-e. Számítok az önök őszinte és konkrét hozzájárulására, hogy a lehető legjobb alapot teremtsük meg az új európai fejlesztési konszenzusra ez olyan kell legyen, amely átlátja a kétszer as napirend teljes mélységét és szélességét, olyan eredmény, amely az Európai Unió hagyományos vezető szerepét, a globális fenntartható fejlesztési célok megvalósításában felelő vezető szerepét fenntartja, és jövőben tovább viszi. Köszönöm szépen, és várom az eszmecserét. Köszönöm szépen, biztos úr. Most megnyitom a vitát. És azzal kezdem, hogy a két társelőadónknak adom meg a szót, Bogdánnak és Neiser úrnak. Ezután pedig az árnyék előadók következnek majd. Bogdán. Köszönöm szépen. Biztos úr, miután az Európai Unió fejlesztési politikájáról, ha 2030 után beszélünk, hogy ezt felfrissítjük, ezt a politikát, ez komoly hatással, kihatással lesz a tagállamokra. Személyesen meg vagyok győződve arról, hogy ideje korán, kellő időben születik meg a vita, amikor új politikai, szociális kihívásokkal szembesülünk, és amikor a keret is bizonyos új javaslatokkal áll elő. Az európai konszenzus a fejlesztési politikában az egyik fontos része a politikáknak összességében megnéztem a régi dokumentumot, és most azon dolgozunk, hogy egy új szöveget is kialakítsuk a 2030-as agendával összefüggésben, amely globális kérdésekre reagál. Néhány dolgot szeretnék feltenni. Az európai konszenzus kapcsolata a fejlesztés és a humanitárius segítségnyújtás milyen referenciákat kéne kialakítani annak érdekében, hogy a fejlesztési segítséget, a humanitárius segítséget hogy, hogyan tudjuk jobban összekötni, aztán egy közös program készítése a fejlesztési területen, mint egy 55 országot, fejlődő országot érintette. Az európaiak mit tehetnek annak érdekében, hogy a gyakorlatot erősítsük, és hogyan tudjuk ezt az új nexusban tükröztetni az utolsó megjegyzésem, a migráció és a fejlesztés közötti kapcsolat. Hogyan tudunk egy ilyen kapcsolatot a gyakorlatban erősíteni? A, itt a migránsok útvonalról beszélünk, és illetve gyökereit keressük, a, human, a korrupció, a szegénység, az emberi jogi nehézségek. Ebbe bele tudnánk szólni. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen. Norbert Neuzernak adok szót. Köszönöm szépen, biztos úr, eh, hogy eljött a mai délelőttön közénk ide a szakbizottságba világossá tette, hogy igen, átlátható eljárás keretében kívánja ezt a konszenzust velünk, a civil társadalommal és a tagállamokkal kidolgozni. Ha a konszenzus elejére térünk vissza 2005-re még, ott meghatározták a célokat, az értékeket, az alapelveket az európai közös fejlesztési politika kapcsán, és ez kötelező a tagállamokra nézve, és ezt mindjárt az elején megemlítem, mert azt gondolom, hogy a sarokpontja ennek az egész dolognak a tagállamokban keresendő, hogy a konszenzust mennyiben vállalják fel, és mennyiben hajlandók például finanszírozni. Örülök, hogy sor kerül erre a konzultációra kellő időben. Ez egyes politikai pártokban meg a nem kormányzati szervek véleményét is igyekszünk figyelembe venni majd. Ami a korábbi problémákat illeti 2005-ből, most hozzájött ehhez a migráció, a klímaváltozás, a biztonság problémája megerősödve. Az egyik kérdésem éppen ezért ezt célozza, hogy egy stabilitási és béke képző eszköz mennyiben talál majd helyet ebben a konszenzusban. Tudjuk, hogy a különböző országokban, ahol nagyon törékeny a biztonságpolitika helyzet, komoly erőfeszítéseket kell tennünk, meg kell néznünk, hogy fejlesztési pénzeket mennyiben tudunk rendelkezésre bocsátani, mennyiben tudunk pénzt felszabadítani erre. Örülök, hogy a a bizottság alelnöke Timmermans úr is részt vesz ebben, mert úgy vélem, hogy ez az európai konszenzus egy olyan téma, ami az egész bizottságot kell, hogy foglalkoztassa. Itt Európában egy körű együttműködésre van szükség, és sikerre vagyunk ítélve éppen ebben a kérdésben. A polgároknak meg kell mutatnunk, hogy a migráció, a biztonság, a klímaváltozás kérdésében képesek vagyunk arra, hogy megfelelő eszközökkel sikeresen lépjünk fel. Elmondta ön is, hogy az új konszenzus több, jobb és más kell, hogy legyen. Ha a több azt jelenti, hogy több pénzt, ennek örülnénk. A jobb az azt jelenti, hát ez egy szép dolog, persze, ez egy nagy cél, amit újra és újra el akarunk érni de az értékelésbe is bele kell mennünk újra és újra. Örülök, hogy az EU delegációk a helyszínek, akik a legjobban kiismerik a folyamatot, részt vesznek ebben a folyamatban. És hát másképp a harmadik szó, gyorsabb reakciós mintákra van szükség, vagy reagáló mintákra van szükség, mert bizony a helyzet sűrűn változik, és nagyon gyorsan merülnek el problémák a törékeny államokban. A konszenzus egyébként nagyobb hatékonyságra is törekszik, és itt megint csak fel kell hívnunk a kormányokat, a civil társadalmat a kevésbé fejlett országokban, hogy tegyék, hogy igyekezzenek tenni a migráció ellen, mert ők ezt lehetővé teszik, az egyenlőtlenség növekszik, a szegénység növekszik az országaikban. Ez egy fontos kötelezettségvállalás, hogy együttműködjünk ezekkel a kormányokkal egyrészt, másrészt viszont világossá is kell tennünk azt, hogy mit várunk el tőlük. Összességében abban bízom, hogy a fejlesztési együttműködés jelentősége a vita kapcsán a konszenzusban erősödni fog, aztán a később évben működik, és gyakorlatban, de persze a nagy kérdőjel a tagállamoknál van, hogy ők, hogy mi a bizottság és a parlament meg tudjuk győzni, vagy nyomás alá tudjuk helyezni a tagállamokat, amire éppen szükség van, hogy erősebb <clears throat> fejlesztési együttműködésre van szükség, és ugyanazon tartalmakkal, amiket 2005-ben már beleírtunk, kibővítve azokkal, amiket ön is említett, és hát ezt kellene 2030-at szem előtt tartva működtetnünk. Köszönöm, kedves Neuzer kolléga. Most pedig az árnyék előadóknak adom meg a szót, hogyha kívánnak élni ezzel a lehetőséggel. Görenc kollégával kezdem. Oui, merci, monsieur le président. Köszönöm szépen, elnök úr. Az eszmecsere az európai fejlesztési politikáról módszertani kérdéseket is felvet. Ami az alapkérdéseket illeti, a lényegi kérdéseket, a tanács, a bizottság és az Európai Parlament, valamint a ö, civil szervezetek is nagyon fontos, hogy ugyanazon definíció alapján gondolkozzanak. Nem vagyok benne biztos, hogy mindannyiunknak ugyanaz az elképzelésünk arra, hogy mit is rejt maga mögött az a szó, hogy fejlesztés. Elsősorban a szegénység elleni küzdelemről van szó, ezt partnerség szellemében tesszük. Azt várjuk, hogy egyre önállóbbaká váljanak a partnereink, akiket segítünk. Aztán, amikor azt látom, hogy milyen különböző reakciók következnek be, akkor, amikor egy katasztrófa történik, például, vagy egy menekült válság merül fel, akkor azt látom, hogy a fejlesztés területén azért ennél többre van szükség. Folyamatosan emlegetjük azt, hogy igen, igen, erre szükség van. De amit általában csinálunk, hogyha éppen nincsen katasztrófa, hogy csak általánosságokat pufogtatunk. Egy kicsit több erőre, határozottságra van szükség, arra, hogy ne csak ismételgetjük a, a különböző felépések fontosságát, hanem valóban lépjünk fel a szegénység ellen, mert ez konfliktusokat szül. A konfliktusok pedig humanitárius válságokat eredményeznek, és ebben az esetben mindig kudarcot vallottunk, amikor próbáltunk segíteni. Tehát azok az országok, amelyek nem tudnak a saját erejükből fellépni az ilyen jelenségek ellen, azok az egész nemzetközi közösség segítségére szorulnak, ezek között az Európai Unióéra is, és szerintem eddig alulbecsültük ennek a politikának a fontosságát. Tehát a nagyon fontos kiinduló alap az, hogy ugyanazt értsük a fogalmak alatt, ezután vegyük sorra azt, hogy milyen eszközeink vannak a fejlesztési politikában, amivel segíteni tudunk, és utána tudunk válogatni. Jelen pillanatban nincs elég eszközünk arra, hogy segítséget nyújtsunk például a bajban lévő afrikai országoknak, azokra az országokra gondolok, amelyek az Európai Uniónak a közvetlen látóterében vannak. Mindig hozzájárulást kérünk a tagállamoktól, de amikor meghozzuk a mérleget, akkor mindig azt látjuk, hogy túl kevés a rendelkezésünkre álló eszköz. De hitelesek lehetünk-e? Fel kell tennünk ezt a kérdést. Hitelesek-e lehetünk-e akkor, hogyha mindig csak bejelentjük azt, hogy meg fog történni az a segélyakció, ami egyébként utána a valóságban soha nem történik meg. Tehát legyünk komolyak, legyünk szigorúak, és legyünk szigorúbbak a kötelezettségvállalásokkal is. Tehát, hogyha valaki ígér valamit, azt tartsa is be. Minden szakbizottsági ülésen elmondom ezt, és folytatni is fogom ezt a gyakorlatot, amíg meg nem tudjuk oldani a problémát. De hogyan tudjuk megoldani a problémát? A bizottsággal és a tanácsal és a parlamenttel így egymás között, valamint a tagállamok és a civil szervezetek bevonásával kell először is kialakítanunk, hogy mi lehet egy nagyobb hitelesség alapja, Persze hallottunk már rengeteg elvet, azt nagyon sok általános blablát, amit mindig a nagy nemzetközi konferenciák után is elismétlünk. Igen, igen, ott vannak a fenntartható fejlődési célok, de mik is ezek? Az ön bevezetőjében is hallatszott, hogy mind a fejlődő, fejlődő országokra gondolunk, de a 28 tagállam az Európai Unión belül tisztában van ezzel? a bizottságnak van olyan stratégiája, ami a természeténél fogva közös cselekvésre tudja buzdítani a 28 tagállamot? Hogyha van közös álláspontunk, és közösen tudunk fellépni, az összes tagállam, az nagyon jó. De a globalizációnak kettős hatása van az országok között ugyan lehet, hogy tudjuk csökkenteni a különbségeket, de az országokon belüli különbségek elmélyülnek. És ezt is nagyon fontos szem előtt tartani. És nagyon gyorsan kell lépnünk a tekintetben, hogy az a módszer, amit alkalmazunk a válságok kezelésére, az a leginkább alkalmas legyen erre. És őszinte leszek. Ha nem sikerül megtalálnunk ezt a módszert, akkor ez a néhány alapelv és a cselekvésünk néhány alapelve igen kétséges, hogy hiteles eredményhez tud vezetni az európai fejlesztési politikáról szóló konszenzus tekintetében. Számtalan alkalommal elmondtam, és ismét elismétlem, nem csak a frakciómban, hanem mindannyian szerintem ezt az aggályt osztjuk itt a, a szakbizottságban. Mit fogunk tenni akkor, hogyha az ünnepélyesen tett vállalásukat a donorok nem teljesítik. Mit fogunk kérni? Lesz egy olyan eszközünk, amivel mondjuk nyomon tudjuk követni azt, hogy teljesítették a vállalásaikat, hogy mit tettek, mit hajtottak végre, például az európai szemeszter kapcsán, az európai szemeszterbe beépítve lehetne egy ilyen eszköz? Amikor látjuk, hogy egy tagállamnak növekszik az eladósodottsága, akkor az Európai Bizottság közbelép, mert nyomon követik a helyzetet. Mert azt mondjuk, hogy egymáshoz közelíteni kell a tagállamok helyzetét. De nem kellene ugyanezt a nagyon fontos eszközt alkalmaznunk akkor is, amikor a vállalásokról beszélünk? Hiszen csak így tudunk hatékonyan felépni az Európai Unión kívül. Azt kérem tehát, hogy e politikában legyen egy olyan intézkedés, amelyet mindenki elfogad, és amit alá mindenki fel tud sorakozni, és ami értékelni tudja mindenkinek a vállalásait és a cselekvéseit. Ha ezt nem tesszük meg, akkor nagyon optimistának kell lennünk ahhoz, hogy azt gondoljuk, hogy ez az új európai fejlesztési politika sikeressé fog válni. Szerintem, ha nincs ilyen kötelező monitoring eszközünk, akkor a hitelességét veszélyeztetjük. A tanács egyébként meg sem mozdul akkor, amikor bizonyos tagállamok eh, nem veszik figyelembe a kötelezettségeiket, és nem teljesítik azokat de vannak olyan tagállamok, amelyek konstans értéket nem tartják be. A globalizáció itt van, és a globalizáció dominálja az összes szakpolitikánkat. Az erre való válaszadást kell, hogy dominálja az egész életünket. Tehát nem változott az, hogy nem mindenki, nem változott az, hogy nem mindenki ad bele a közösbe, amikor segítségre van szükség. Ami viszont változott az az, hogy egyre több konfliktus van, egyre több helyen üti fel a fejét a válság világszerte. És ahhoz, hogy hatékonyak lehessünk, ahhoz változtatni kell a politikánkon, változtatni kell a rendelkezésünkre álló eszközök használatán, tiszteletben kell tartani a vállalásainkat, ahelyett, hogy csak megsokszorozzuk a kudarcaink számát és nagyon fontos lenne az, hogy a folyamatban jobban bevonjuk a civil szervezeteket is, és tudatában legyünk annak, hogy milyen hatása van ezeknek a szakpolitikáinknak. Erős partnerekre van szükség, hiszen csak így tudunk változást elérni e területen. Az nagyon fontos, tehát még egyszer elismétlem, hogy az alapokban konszenzusra kell jutni, és az elvekben, és utána tudunk tovább lépni. Köszönöm szépen, kedves kolléga, most Eleni Csukarusznak adom meg a szót, parancsoljon. Thank you, Chair. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, biztos úr. Átfogó és nagyra törő ismertetőjét az Európai Fejlesztési Konszenzus átalakítása tárgyában, és legfőképp azt, hogy összekapcsolta a globális cselekvési körrel az ENSZ fenntartható fejlesztési célokat szolgáló programjával mindezt. És a következő napokban kijelölte a munkát. Mint jelentéstevő, abban a jelentésben, mert, ugye négy éve írtam egy jelentést a szegénység felszámolásáról, és szerzőeként ennek nagyon csalódott vagyok az Európai Unió lépéseit látva. És azt hiszem, hogy ugyanazokat a hibákat ismételjük meg újra, anélkül, hogy belátnánk, hogy hogyan reagálnak a legszegényebb országok. Mert például azok, csak azok az országok, amelyek kiléptek a legszegényebb vagy legfejletlenebb országok köréből. Azt hiszem csak Namíbia, Maldív-szigetek és a Zöldfoki-szigetek sorolhatók ide. Más országnak nem sikerült ez, azt hiszem. Ez egy gyenge eredmény mutatja, hogy módszereink nem eléggé eredményesek. Tegnap szombaton jöttünk vissza egy DEVE misszióról, egy tényfeltáró misszió voltunk Tanzániában, ahol van egy elnök, aki azt mondja, hogy a korrupció ellen harcol. És ahol azt láttuk, hogy bár az, az egész ország mély szegénységben van, vannak egyes fejlesztési pontok azért, vannak, vannak olyan központok, ahol az emberek jóléte gyarapszik, és vannak egy, van egyfajta eszközhálózat, mely révén segítik az embereket, hogy helyben maradjanak. Vannak ugye helyi iskolák, kis orvosrendelők, van, oktatásra hogyan lehet mondjuk teacserét, tea vagy, vagy kukoricát termeszteni, tehát vannak, vannak ilyen helyi hálózatok, és az, a helyi közösségek, meg a, a, a más régióban levő közösségek között létrejött egy rendszer, amely képes felvenni a, a, a termékeket is, és forgalmazni is ezeket. Tehát ugye az is meglepő, hogy bár mészegésében élnek, mindenkinek van mobiltelefonja. Például meglepő volt. Tehát ahelyett, hogy szerintem hogy mondjuk optikai hálózatok infrastruktúráját építsük ki, amely lefedi egész Afrikát. Talán lehet, hogy fontosabb helyi mondjuk négy orvosi egyetemet létrehozni, ahol eh, rendelőben dolgozó eh, eh, általános orvosokat képeznek. Nem kardiovaszkuláris operációban, vagy, vagy, vagy neuro sebészetben képzett embereket, hanem rendes rendelőben dolgozó általános orvosokat. Nem, az is probléma, hogy ezek az országok hát meglehetősen korruptnak bizonyultak. És nem lehetünk biztosak abban, hogy a tett források eljutnak azok az emberekhez végső soron, akiknek szántuk. Ezért kell általános központokat létrehozni, tehát olyan intézményeket, amelyek a demokráciát erősítik, ott helyben. Lényegi fontosságú ez, azt hiszem, iskolákhoz kapcsolódóan, vagy, vagy, vagy egyetemekhez, főiskolákhoz kapcsolódóan, illetve, mint mondottam, az orvosi egyetemek létrehozása lehetne nagyon fontos cél. A folyamatot hozzá kell igazítani a, a váratlan katasztrófák lehetőségéhez is. Lehetnek ezek természeti katasztrófák, vagy humanitárius válsághelyzetek, illet, és azt is látni kell, hogy a szabályozatlan migráns tömeghullám ebből a válságból, ezekből a válságokból adódik. Mert hogy nem tudjuk hogy hát helyben ezeket a válságokat kezelni, ott, ahol a, ahol a, a katasztrofa történik, ebből adódnak a migráns hullámok. Én arra törekszem, hogy szerény eszközeimmel támogassam a jelentés céljainak megvalósulását. A jelentéstevő rendelkezésre állok bármikor, és szeretném emlékeztetni önöket, mert ugye most találkoztunk először, és most ezt cserélünk elő, még először, hogy Afrika emlékeztet a danaidák mitoszára, a görög mitosz hazámból származó mitosz Danaosz lányai voltak a danaidák, ugye, akik a, a, a danaidák kutyából próbáltak a forrásról vizet hozni, és több ezer luk volt a korsón, lehetetlen volt ellátni a feladatot. Afrika számomra egy a danaidák korsója, ezernyi lukból folyik a víz, ezeket kell először betömnünk. Merci, Madame Köszönöm szépen, Takarósz asszony. Most pedig Mária Hajbuch asszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen, biztos úr. Köszönjük a magyarázatát. A szegénység elleni harc során nem szabad megfelelkeznünk a környezet védelméről és a klímaváltozásáról, amelyre szembe kell néznünk. Ezek hatalmas kihívások. A delegáció, amelyről éppen szó esett, mutatta azt, hogy sok embert számít a támogatásunkra. Jelenleg az SDG-k állnak a középpontban. Saz Görens egy igazi forradalomról beszélt, és akkor, lesz, akkor valószínűleg ez a forradalom, hogyha módszertanilag végre tudjuk hajtani ezeket a változásokat. Olyan fejlesztési működés volna ez, amely a profilt erősítené a külpolitika más területeivel kap, szemben, erősítve ezt a profilt, erősen megfogalmaz üzenetet, hogy a, nem a biztonságpolitika szolgálványa a fejlesztéspolitika. Tehát ezt kell a cselekvések alapja legyen, és ezt meg kell fogalmaznunk, ezt rendkívül fontosnak találom. Válaszokat kell adnunk arra, hogy mi Európai Unióként milyen hozzájárulást tudunk szolgálni egy méltányosabb, eredményesebb közös végrehajtáshoz, a, köz, a, a globális közös javakkal való jobb sárfárkodáshoz. Ez azt is jelenti számomra, hogy a fejlesztés együttműködés több kell legyen és intenzívebb kell legyen, és a konszenzus megújítása lehetőséget kínál számunkra ahhoz, hogy az Európai Uniós tagállamok koreográfiáját úgy alakítsuk az együttműködésben, hogy az jobb legyen, ahogy Charles Görens mondta, új módszereket kell bevezessünk, mert ha megnézzük, hogy fest most a helyzet, azt kell mondanom, hogy ezekkel a módszerekkel nem lehet tovább dolgozni így. Egy fontos pontokat szeretnék még kiemelni, az, hogy komolyan vegyük a politika koherenciáját. A fenntartható fejlesztés hosszú távú céljait kell kialakítanunk, nem a rövid távú érdekeknek kell alávetni ezt a politikát, ahogy történt. A kereskedelem politika is fontos eleme mindennek, és a globális fejlesztésnek nagyon fontos médiuma, és itt is, nem, itt is meg kell találnunk a konszenzust. A biztonságpolitika, meg kell mondjam, mindig az a benyomásom, hogy az európai önérdek árnyékot vet a fejlesztéspolitika fő céljaira. Nem szabad öncéllá tenni ezt. Be kell látnunk, hogy a biztonságpolitika terén is sokkal többet kell tennünk, ám kérdés, hogy vajon a szegénység eh, felszámolására áll rendelkezésre a forrásokkal kell ezt tegyük? Szerintem nem. A szegénység elleni a harc, tehát inkább bővíteni kell, nem csökkenteni. És ha ezt nem tesszük, akkor a biztonságpolitikai problémát sem tudjuk kezelni. Szerintem végig kell gondoljuk, hogy melyik forrásból, melyik a biztonságpolitikát milyen költségvetési sorokról tápláljuk, finanszírozzuk, nem szabad, hogy a szegénységpolitika rovására tegyük ezt. Ugyanakkor a migrációs politika eszközét sem szabad csorbítani, ez egy magában a politika legyen. A 2030-as rend végrehajtása már most is mutatja, hogy többet kell tennünk a szegénységpolitika elleni harc, politikában, nem lehet a vá minden válság során azt mondani, hogy új és új eszközökre van szükség, miközben a 0,7%-os magunk által készített célt még mindig nem sikerült elérnünk. Be kell vezetnünk egy menetrendet, egy szakaszolt menetrendet, amely arra vezet bennünket, hogy elérjük ezeket a kitűzött célokat. El kell gondolkoznunk felül is, hogy hogyan tudunk a partner országokban adó ö, politikai lépéseket támogatni, és nem szabad aláásnunk az eddig erőfeszítéseket. A kereskedelmi megállapodások révén, hogyha mi piacokhoz való ö, hozzáférést követelünk, erre is gondolni kell. Az Európai Unió az adó oázisok elleni politika illavasa kell legyen. Sokat beszéltünk az átláthatóságról, hát ide is, ez is ide tartozik, és a konszenzus része a magánszféra mindig ö, tárgyalási partner, amikor azt mondjuk, hogy nincs elég támogatás az adott országokban, mindig keresjük a magánszféra befektetőit. Igen, a befektetések segíthetnek, ám túl kell lépni azon a gondolatom, hogy a befektetések automatikusan a helyi lakosok javát szolgálják. Ha nincs kötelező, szigorú előírás és szabályrendszer, és nem dolgozunk ki ilyeneket, amelyek garantálják a helyiek ö, ö, gyarapodását, akkor a befektetések nem fognak feltétlenül segítséget nyújtani, és nem olyan gazdasági fejlődés szolgálnak, amely mindenkit szolgál. Elmondtuk, nem akarunk senkit hátrahagyni. Hát akkor garantáljuk is ezt. Tehát a cselekvéseink hatását megfelelő szabályokkal kell biztosítani, amely az ökológiai célokat is szem előtt tartják, hogy ezekre való káros hatást minimalizáljuk. Tehát e konszenzus megújítása lehetőség. Lehetőség, és összefügg a kotonai utáni helyzetet tárgyaló tárgyalásainkkal és az AKC és EU új kapcsolatrendszerét szolgáló tárgyalásokkal kell összekapcsolni, és hogyha bátran tudunk itt előrelépni, akkor pozitív szellemmel nézhetünk a jövőre, ám rá kell mutatnunk arra is, hogyha nem sikerül mindenkit bevonni ebbe a folyamatba, és nem segítjük a hátrahagyottakat, akkor magunk teremtjük meg a jövő problémáinak gyökereit. Merci, cher. Köszönöm, kedves kolléga. Még három kolléga kíván szót kérni még felvehetünk embereket a listára, de most azután a három után meg fogom majd a biztos úrnak adodni a szót. Litz kolléga kap szót. Jó reggelt kívánok! Biztos úr, köszönöm szépen a bevezetőjét. Illetve a fenntartható fejlesztési célok szellemiségével kapcsolatban. Az ENSZ-ben Timmermans biztos úrral és Federica Magárénivel és az európai parlamenti képviselőkkel együtt voltunk jelent az ENSZ-ben, és ahogy Görensz úr is mondta, forradalmi lépést tudunk most tenni, de kötelezettséget kell vállalnunk. Most mindezt valódi cselekvésé kell fordítanunk, azt, amiről ott elgondolkoztunk, és amit ott vállaltunk. A szegénység elni fellépés, a koherens megközelítés, a nőkre való összpontosítás, az új alapelvek, az emellett ő nagyon komolyan kiállt, illetve a tagállamok megközelítésének az összehangolása. A kérdésem az két részre oszlik, hiszen nagyon komolyan veszek részt ebben a munkában. Az egyik részre már Görensz úr is kitért, a tagállamok, sokszor említettük, hogy hogyan finanszírozzuk az ő részvételükkel a segélyezést. A kérdés az az, hogy a 0,7-es az még mindig rajta van-e a listán, és most, hogy az Egyesült Királyság ki akar lépni az Európai Unióból, ez a jogi alap fenntartható-e? És más biztosok, például akik a költségvedésért felelősek, adtak-e jelzéseket afelé, hogy az Európai Unió továbbra is ezt a 0,7%-os hozzájárulást tudja elvállalni. A konferenciákkal illetve a párbeszédekkel kapcsolatban is oda jutottunk, hogy van egy textil és ruházati kezdeményezés. Ez egy nagyszerű megközelítés volt, még a fejlesztési napokon is foglalkoztunk ezzel, amikor a fiatalok eljöttek hozzánk, hogyha mondjuk egy euróval többet fizetnénk egy ö, ingért, amit nem gyermekmunkával állítottak elő, az vállalható lenne. Ez egy nagyon jó kezdeményezésnek tűnik. A tagállamok jó lenne, hogyha lépnének. Hollandia az elnökségben is vállalta ezt, Németország, Hollandia, Svédország és Olaszország pedig közös megközelítést szeretnek kialakítani, és szorosabban együttműködni a bizottsággal. Hogyan látják ezt önök, az önök oldaláról? Illetve volt egy nagyszerű konferenciánk a bizottsággal együtt, tesen megtartva a ruházati kezdeményezésről, nagyon szenvedélyesen szólaltak fel a bizottság képviselői is, de a kérdésem az, hogy az e konferencia végén született jelentést komolyan fogják-e venni, nyomon fogják-e követni, illetve látjuk, hogy most az Európai Parlament is a fejlesztést és a kereskedelmet egy közös saját kezdeményezési jelentésben hozta tető alá, Ugyanezt az Európai Bizottság tervezi el, hogy különböző főigazgatóságok együtt dolgozzanak e témán. Tudom, hogy ez nagyon nehéz cél, de hogyha valóban előre akarunk haladni, és valóban azt akarjuk, hogy a tagállamok és a tagállamok lakossága lépjen, akkor szükség van erre. És még egy kicsit technikai jellegű dolgra ugranék vissza. Frakcióban sokat beszélünk erről, hogy asszony is említette, a biztonság és a pénzügyi eszközök kérdéskörek. Július 5-én az Európai Bizottság elfogadott egy javaslatot, hogy a stabilitáshoz és békéhez hozzájáruló eszközöket egy közös kapacitásépítési és fejlesztés támogatási eszközbe vonja össze. Ez a javaslat a katonai erők képzésére is felhasználható kivételes esetekben. A bizottság miért negatív listát fogadott el pozitív listáját? Ez az első kérdésem, amelyel definiálja a kivételes körülményeket, a humanitárius segítségre elkülönített összegekből, hogy erre a célra tudjon elkülöníteni. A másik a jogi alapra vonatkozik. Ez jelen pillanatban a 209-es, 291-es és a 212 per 2-es cikk. A kérdésem az, hogy a, miért, a ké, miért pont ezeket választotta jogalapként a bizottság a 30 és a 31-es cikk helyett, ami a közös kül- és biztonságpolitika jogi alapja. Miért jobb ez a választás a javaslat tartalmát tekintve, és miért akarják ezáltal a katonai szereplőket is támogatni. És ezzel zárnám a fellépésemet, vagy a felszólalásomat, hogy Federica Mogherini globális stratégiáról beszélt, de a globális stratégiába a klíma kérdését is be kéne venni. Ezt nem irányoztunk annyira elő, de látjuk a fejlesztési segélyezés területén, hogy nagyon jó eszköz lenne ez arra is, hogy amikor a hivatalos fejlesztési segélyt finanszírozunk, akkor egy szemmel tekintsünk rá a klímacélokra is. Merci, cher collègue. Köszönöm szépen, kedves kolléga. Most Koreó kollégának adom meg a szót. Köszönöm szépen. Elnök úr, a biztos úr hozzászólása elején felhívta a figyelmet arra, hogy a folyamat közepén járunk, sőt, a konzultációs szakaszban, a párbeszéd szakaszában különböző tárgyaló partnerekkel a társadalomból, a egyéb intézményekből, amikor megpróbáljuk kidolgozni ezt a konszenzust, felhívta a figyelmet a biztos úr arra, hogy széles körül egyetértés van abban, hogy zárt dolgozásra szükség van, Egyrészt az eddigi fejlesztési konszenzust pozitívan látják, hiszen a különböző fenntartók koordinációja így vált lehetővé. Másrészt viszont felhívta a figyelmet azokra a változásokra, amelyek Európában, sőt globálisan jelentkeztek. És hát persze a különböző fenntartókra is hatással volt ez emiatt aztán szükségessé vált az átdolgozás. Az Európai Parlament újra és újra kiállt az átdolgozás mellett. Én újra és újra átdolgozásról beszélek. Ezzel akarom felhívni a figyelmet arra, hogy nem akarunk mi új konszenzust kialakítani. Nem arról van szó, hogy egy teljesen újat hozzunk létre, egyszerűen arról van szó, hogy egy bevált konszenzust megőrizzünk a megfelelő szükséges kiegészítésekkel, illetőleg módosításokkal annak érdekében, hogy egy változó világhoz alkalmazkodjunk, az átdolgozás okait, a biztos úr maga is felsorolta, azt hiszem ebben is egyet tudunk érteni. Görenc úr is felvetett egy alapvető témát, az elképzelésünk a fejlesztésről is változik. Ez minden országot érint természetesen. Mi valamennyien fejlődünk, változások vannak mindenhol, különböző mértékben, különböző menetrendek szerint, de hát ennek a háttere is megváltozott. Régebben abból indultunk ki, hogy vannak országok, amelyek fejlesztéseket adnak, mások pedig felhasználják ezt. Ez két külön világ volt az elképzelésünkben, és hogy a mozgás teljesen egyirányúvá válik. A mai világ ennél bonyolultabb. De hát nyilván vannak tisztán európai reakciók is. Például a főképviselő asszony globális stratégiája számításba vendő, illetőleg azok az intézkedések, amelyek a migrációs paktummal együtt járnak. Ez összességében tehát beilleszkedik a külpolitikánkba is, és a külpolitikánknak következményei vannak a fejlesztési támogatásokra, fejlesztési segítségre nézve is. Én a humanitárius segítségnyújtásért is felelős vagyok, és ezt felragadom arra, hogy a Görenszor által elmondottakra reflektáljak. A humanitárius segítségnyújtás és a fejlesztés közötti kapcsolat egy fontos terület. Ez is egészen más képet mutat, mint évekkel ezelőtt. A humanitárius válságokról azt látjuk, hogy egyre inkább elhúzódnak egyre inkább konfliktusok vezetnek humanitárius válsághoz. A fejlesztési segítségnyújtás ilyen szempontból a konfliktusok megakadályozására kéne, hogy szolgáljon. Így tudunk humanitárius válságokat megakadályozni és ezért az olyan fejlesztési segítségeket, segítségnyújtást kell támogatni, amely erre alkalmas, a megelőzésre alkalmas. Itt egy újfajta elképzelést kell kialakítani, állandó előadóként ezt szeretném kiragadni, talán ezt kéne jobban hangsúlyozni az előttem szólókhoz képest. Arról van szó, hogy az ellenálló képesség és a megelőzés egyre fontosabbá válik. Most például a természeti katasztrófák megelőzése, a konfliktusok megelőzése is értendő ez alatt. Aztán, ha már sor kerül, akkor a konfliktus megoldását is elő kell segíteni, erősíteni kell az állami, a gazdasági intézményeket, mert ezzel tudjuk megelőzni a humanitárius válságokat. Ezt jobban kell hangsúlyozni az említett konszenzusban. Ezért amellett tartanék ki, hogy intenzíven foglalkozzunk ezzel a ponttal itt a parlamentben, a mi szakbizottságunkban, és én személyesen ehhez kívánok erőteljesen hozzájárulni, hogy ezt a fajta pontot erősítsük. Köszönöm szépen, most pedig Hautala asszony kap szót. Köszönöm szépen, elnök, és köszönöm biztos, hogy eljött hozzánk, és elmondja, elmondta gondolatait. Meghallgatva a mostani vitát, szerintem egyszerű összefoglalni. Ugye én valószínűleg én utolsó hozzászóló ebben a körben. Az Európai Parlament nagy várakozásokkal tekint arra a lehetőségre, hogy ezt a helyzetet felhasználjuk arra, hogy igazi intézkedéseket vigyünk előre a szegénység felszámolására, meg a többi globális kihívásra válaszként, például a klímaváltozásra a 2030-as napirend globális keretébe illesztve ezeket. Az a kockázat, amit többen említettek, és amelyet én is nagyon világosan érzékelek, az az, hogy egyfajta válaszúton vagyunk, ahol úgy tűnik a fejlesztési politikák az Európai Unióban, mint hogyha rabulejtené, vagy lefogná ez a helyzet, Ön említette, hogy az EU vezető szerepe hagyomány, és szeretnénk ezt fenntartani. Kérdés azonban, hogy tudjuk ezt fenntartani, hogyha azt látjuk, hogy egyik eszköz a másik után csökkenti a szegénység elleni harcban való hozzárulását, a konkrét intézkedéseket, azt, hogy az embereket tényleg az előtérbe helyezze, és mindeközben rendben nézzen a klímaváltozással, és általában a közjavak eróziójával globálisan. Mindezek fényében azt hiszem fontos, hogy a szak, felettesi szakpolitikai koherenciával foglalkozzunk. De nem csak azt látjuk itt, hogy több más ágazati szakpolitika is segítheti a fejlesztést, hanem azt is látni kell, hogy egy új, ahogy sokan mondják, szekuritizációja folyik a fejlesztési politikának. Ez nem lehet a fejlesztési politika koherenciának igazi kerete. Látjuk, hogy egyik eszköz a másik után minden bizottsági javaslat ugyanaz irányban húz, oda, hogy egyre kisebb a tere és lehetősége a szegénység elleni harcnak és a válság okai elleni fellépésnek. Ön, mint fejlesztési biztos, ön kell keményen fellépjem, és a parlament támogatni fogja önt, meg a civil társadalom is önmögé áll majd. Nem tűrhetjük el, hogy minden javaslat egy irányba húzzon. És azt hiszem, hogy nagyon konkrét kérdéseket kapott a kollégáimtól a most sokat tárgyalt eszközről, a stabilitási és béke eszközről, arról, hogy pontosan mi is a célja ennek az eszköznek. Hiszen amikor amikor finanszírozásról beszél, azt mondja, a milliárdokból trilliárdok kell, hogy legyenek. Ám hogy lehet ezt meglépni, ha mindeközben még a viszonylag szerény EU és tagállami hozzájárulásokat sem sikerült teljesíteni a korábbi programokban. A tanács nagyon határozott abban, hogy a költségvetés négyes szímsorát nem növelik majd a költségvetés időközi Akkor Hát ha ez így lesz, akkor hogy az ördöbe fogjuk a, például a, ezeket a kihívásokat ezekkel szembenézni, hogy tudunk válaszokat adni. De ezt, ezt közösen kell végig gondoljuk, és az új konszenzus fontos, ám nem minden áron fontos. Ha az az ára, amit itt látunk, hogy egy egy SDG végrehajtási folyamatba olvad bele. Az nem lenne jó. És pontosan mit jelent az, amit Timmermans alelnök kifejez ez a, a klaszter gondolatával, a kommuniké előszavában, amit mond, a fenntartató jövő külső és belső folyamatokból illesztése előszabában az európai konszenzus hova, hol van ebben a folyamatban, amiről beszélt Timmermans? Belekeveredik valahogy, vagy egy különálló elem? Hiszen mind a két folyamat fontos, de nem lehet őket szerintem egyként kezelni. És persze sok pozitív gondolatot fogalmazott meg, és nagyon sok mindennel, nagyon sok mindennel egyetértünk. Például a kulcs vezető elemekkel, beruházásokkal, a nemek között egyenlőség, ezek valóban nagyon fontos horizontális elemek, amiket nem lehet csak úgy mellék vágányon kezelni, sőt, a, a folyamatok homlokterében kell legyenek, és most van erre lehetőség, meg erősíteni lehet a partneri viszonyt. Ám visszatérve a finanszírozásra, mindenki érti, hogy a milliárdokból trilliárdokat kell csinálni, részben úgy, hogy a magánszférát bevonjuk. Ám mindeközben nem lehetne azt is biztosítani, hogy a magánszféra számon kérhető legyen azon fejlesztési hatásokért, amelyeket hozzájárulása szolgáltat? Mert különben előfordulhat az, hogy a fejlesztési pénzek olyan irányba csorognak, amelyeknek nincs igazi fejlesztési hatása adott országban. Eljött az ideje annak, hogy ezt a vitát, tehát a, a, a vállalati felelősségvállalás témáját. Litz kollega beszélt a Garment kezdeményezésről, amely nagyon fontos, és tényleg úgy gondoljuk, hogy a magánszférát is számon kell kérni, és felelősséget kell vállaljon a fejlesztési politikában, ha szerepet vállal. Beszélt arról, hogy a folyamat inkluzív kell legyen, de amennyire tudom, a civil társadalom meglehetősen csalódott abban, hogy nem igazán hallatták meg a hangját. Miért nem hív meg egy-két civil társ, ö, ö, társadalmat képviselő személyét, hogy ők is felszólalhassanak, mert rendkívül veszélyes szerepbe, területre tévedhetünk, mert a civil társadalom szerepe, vagy legalább száz országban csökken és, és szűkül. Holott mi kell megvédjük a civil társadalom szerepét ebben a folyamatban is, meg általában a, a konszenzus utáni időszakban is. Merci, cher collègue. Köszönöm, kedves kolléga. Utolsó hozzászólunk, Veszere asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Biztos úr, teljes mértékben egyetértek azzal, amit mondott ma. Nehéz is lenne nem egyetérteni, nincs igazából erre lehetőségünk. Ha megnézzük azt, hogy milyen listát szeretnénk bevonni ebbe a szakpolitikába. Mindazonáltal néhány hozzászólni valam azért lenne, azon túlmenően, amit a kollégáim elmondtak, és egy gondolatom is lenne. Egy éve kezdtük el ezt az utat, akkor, amikor New Yorkban óriási ünneplés fogadta az, hogy sikerült egy, az összes ENSZ tagállam által aláírt dokumentumot összehoznunk, akik felsorakoztak a 2030-as menetrend mögé, de ezután azt éreztük, hogy, hogy sürgető lenne lépni, és elkezdtünk aggódni, mert igazából nem kezdődött meg az a munka, amit olyan lelkesen vártunk, és most kulcsfontosságú ponthoz értünk. Megvan az eszközünk, megvan a konszenzus, de fel kell tennünk a kérdés, hogy mi ennek a konszenzusnak a célja. Persze nagyon jó, hogyha van konszenzus a parlament és a bizottság között, de mi a helyzet a tagállamokkal, azokkal az országokkal, amelyek egyenként aláírták a menetrendet, a fenntartható fejlesztési célokat, hogyha nem kezdjük el a cselekvés, nem indulunk el az úton, akkor a konszenzusnak nincs egészen egyszerűen értelme. Problémával állunk szemben, már nincs meg a donorok és kedvezményezetek modellje, hanem ott van 193 ország, amely mind alanya a fenntartható fejlődési céloknak. New Yorkban nagyon világosan emlékszem rá, azt mondtuk, hogy ez változtatás. Az intézményi modelleket az országainkban meg kell változtatni éppen ezért. A spanyolországi intézmények nagyon jó példája ennek, komoly történelmünk van, amikor a fejlesztési célokra és a fejlesztési támogatásokra gondolok. A legutóbbi parlamentünk, amely nemrég állt fel, még a fejlesztés, még ebben még a fejlesztési bizottság is eltűnt. Nincs. Az európai országok, hát nem tudom, hogy most azért változnak, mert a modell az nem alakult át, de hát ott vannak a minisztériumok, az energiával, gazdasággal, egyenlőséggel, mezőgazdasággal foglalkozó tárcák. Ezeken átívelő horizontális megközelítésre van szükség a fenntartható fejlesztés tekintetében, különben nem fogunk sehova jutni. És ami az érdekelt feleket beszél, érinti, nagyon sokat beszélünk a civil szervezetekről, és feltételezzük azt, hogy a civil társadalom az a nem kormányzati szerveket jelenti, és hogy egy nem kormányzati szervezet az eleve nem profit célú szervezet, de vannak a civil társadalomnak üzleti oldalai is, és az NGO-k területe is egy üzletág. Nagyon fontos, hogy megfelelő terminológiát használjunk, és itt a résztvevők, a hozzájáruló felek emlegetésével oda jutunk, hogy nem gondolkozhatunk silókban, hanem a társadalom minden rétegét, minden aspektusát be kell vonni. Az üzletek, a vállalkozások, a mikrovállalkozások is elkerülhetetlenül a konszenzus részét képezik a modellt, meg kell változtatnunk abban a tekintetben is, hogy amit teszünk, azt nem csak a civil társadalom egy része kell, hogy nyomon kövesse, hanem a cégek is, a vállalkozások, a vállalkozók, ők az alapja annak, amit utána a nagyobb multinacionális cégek tudnak elérni. Tehát nem csak azokról a partnerségekről kell, hogy szó legyen, amik eddig léteztek, hanem ezeket a kis embereket, a kis cégeket is fel kell sorakoztatnunk a céljaink mögé, hogyha el akarjuk érni a fenntartható fejlődési célokat. És még egy dolog a globális stratégiával kapcsolatban, amit Mogherini asszony hozott nyilvánosságra, bizonyára nagyon hamarosan nekünk is elküldi. Úgy tűnik nekem, hogy ebben a stratégiában a kulcs elem az nem más, mint az, hogy közösen kell fellépni, közös jövőképre és közös cselekvésre van szükség. Holisztikus módon. És persze ennek a célja az az, hogy az állampolgáraink érdekeit mozdítsuk elő, és ezt ő mondja a dokumentumban, az Európai Uniónak előre kell lépnie, és akkor tud előre lépni, hogyha jól létben élnek az emberek, és a jólét az mindenkire kell, hogy vonatkozzon, ami azt jelenti, hogy világszerte el kell érni a fenntartató fejlődési célokat az Európai Unión belül is. Az egy jólétben élő Európának nyitott, igazságos, tisztességes és hozzáférhető jólétre van szüksége. Nagyon fontos, hogy ezt ne felejtsük el. Globális és nyílt megközelítésre van szükség. Hogyha nem tudunk ilyen megközelítés alapján cselekedni, akkor mi itt az Európai Parlamentben csak nagyon korlátozott hatáskörrel tudunk fellépni, és a realitástól teljes mértékben elszakadva maradunk. Köszönöm. Elnök, köszönöm, kedves kolléga. Most pedig megadom a szót biztos úrnak, hogy reagáljon, válaszoljon az elhangzottakra. Köszönöm szépen, a szó az öné. Köszönöm szépen, igen, tisztelt képviselők, a hozzászólásokat, a javaslatokat, a kérdéseket is köszönöm és hogy rámutattak a jövőbeli fejlődésre az új átdolgozott konszenzussal kapcsolatban. Először is azzal kezdeném, hogy a konzultáció a nyilvánosság elő folyó vita leghajobb része, most eltekintve a hivatalos dolgoktól 200 inputot kaptunk, de ez az input, amit ma kapok önöktől, ez a legértékesebb számomra, ugyanis mi együtt kell, hogy haladjunk egy megállapodás, egy közös kiállás felé, hogy megerősítsük a konszenzust az európai fejlesztési politikában. Együtt kell fellépnünk, hogy a közös célunkat elérjük, és a fejlesztési politika közös célja tényleg az, hogy közösen tudjunk cselekedni egy új koncepció, egy új agenda keretében, és hogy az Európai Unió továbbra is egy vezető szerepet játszon a fenntartható fejlesztési cél agenda végrehajtásában. Ezért tényleg nagyban egyetértek eh, azzal, amit mondtak, és igazuk is van a fenntartható fejlesztési célok agendája. Ez egy teljesen új fordulatot jelent a gondolkodásunkban, a megközelítésünkben és ahogyan cselekszünk a fejlesztési politikában. Ez egy tényleges forradalom ezen a területen, a, ahogyan elemzünk, ahogyan vizsgáljuk, milyen fellépésre van szükség a célok elérése érdekében. És tisztában vagyok azzal, nem vagyok egészen biztos, hogy ezt mindenki így látja, hogy ez egy forradalmi megközelítés valójában a fejlesztés területén. Ezért aztán a mi dolgunk, a mi feladatunk, és mindenkit beleértek ebbe, aki itt van, hogy terjesszük ezt az újfajta gondolkodást, hogy ez legyen a középpontjában annak, amit mondani akarunk, hogy ez egy új forradalmi megközelítés a fenntartható fejlesztési célok elérése érdekében végre kell hajtanunk, vagy el kell érnünk a célokat, de kreatív módon, világosan és pragmatikusan. Erre van szükség. A fejlesztési politika egy nagyon fontos politika, de nem csak pénzről szól, ez nem csak arról van szó, hogy mi beleteszünk ebbe pénzt, és sajnos túl gyakran azt látják, hogy csak pénzt osztogatunk. Erről szól ez a politika, gondolják sokan. Ezt meg kell változtatni, ezt a fajta gondolkodást hogyha a tényleges hatásokról, befolyásról beszélünk, amit az Európai Unió elért a fejlesztésen keresztül, de általában is beszélhetnénk a fejlesztési politikáról ebben az összefüggésben. Nagyon kevés olyan példát találunk ténylegesen, hogy egy ilyen fokozatos folyamat beinduljon, tehát hogy egy alacsony jövedelmi ország felzárkózzon a közepes országok közé. Az elmúlt 10-15 évben kevés példa van valóban, de az átfogó koncepció a fejlesztési politikában túlságosan a hivatalos fejlesztési célokra koncentrált. Volt egy ilyen donor és fogadó kapcsolat, ez kategórikusan kialakult, és mi szélesebb körű célrendszert kívánunk kialakítani a jövőben, amelyel ténylegesen a fenntartható fejlesztési célokat el is lehet érni, a megfe- de önmagában ez nem fog működni, ha a hivatalos segélyeket veszük. Az elmúlt mm, év volt az, amikor az OD a legmagasabb szintet elérte, azt hiszem 150 milliárd dollárról beszélünk a globális szinten, és ennek több mint a felét egyébként az Európai Unió bocsátotta rendelkezésre, itt is a tagállamok 68 milliárdról beszélünk. Ez tényleg elegendő, hogyha milliárdokról lámegyünk a magasabb számokba, tehát hogy, hogyha még ha el is érjük 0,7 százalékot a GDP-hez képest, vagy a GNI-hoz képest, akkor sem fogunk tudni jól haladni. Megdoblázhatjuk a mostani szintet, mondjuk háromszorozhatjuk, akkor is 3-400 milliárd euró lesz a vége és még, még mindig a tizedénél járunk annak, mint amire ténylegesen szükség lenne a világosan, hogy tényleg elérjük a fenntartható fejlesztési célokat. A tényleges értéke ennek az agendának éppen az, hogy egy átfogó megközelítést alkalmazzuk, hogy az összes segélyünket összekössük a magánszektor támogatásával és fellépésével is, és a, a fejlődő országok saját kapacitásával is. Ezt együtt kell megtennünk természetesen, és ennek tükröződnie kell a konszenzusunkban is, hogy egy ilyen újfajta megközelítés van, és hát itt az egy összes érintettet, az EU intézményeket, de a tagállamokat is be kell vonni, hogyha kialakítjuk ezt a konzenzus, hiszen a tagállamoknak is van egy fejlesztési politikájuk. Az az erőfeszítés, amelyet hozunk a konszenzusban, éppen erről szól, hogy ezt a kihívást kezeljük, és a tanácsot, és az Európai Parlamentet is felszólítjuk arra, hogy együttműködjünk, és hogy létrejöhessen ez az újfajta konszenzus, az újfajta célokkal, és közösen határozzuk meg azt, hogy milyen legyen az új fejlesztési politikánk, mert most ez a feladatunk. Amit mi nagyon szeretnénk világosan megfogalmazni a konszenzusban, az, az ez a kapcsolat, a kölcsönös kapcsolat, a kölcsönös függőség, a kölcsönhatások összessége a különböző aspektusokból kiindulva nem lehet ez egy önálló politika, egy vertikális politika többé, ha fejlesztési politikáról beszélünk, amely aztán képes kezelni az összes nehézséget, elvárást a globális szinten. Ezért aztán azt kell, hogy mondjam, a fejlesztés, a humanitárius segítségnyújtás, a fejlesztés és a migráció fejlesztés és a béke és biztonság kapcsolata, ez fontos része összességében az új konszenzusnak. Természetesen ez egy sor kérdést fog felvetni azzal kapcsolatban, hogy vannak, lesznek bírálatok, figyelmeztetések számos fórumon, de jó okunk van arra, és jó érveink is vannak arra, hogy ezt az új nexus, ezt az új kapcsolatot megfelelő módon jelenítsük meg. Amikor például a humanitárius segítségről és a fejlesztés kapcsolatáról beszélünk, akkor rá kell mutatni arra, hogy milyen új jellegű dologról van szó. Mindenek előtt, amikor kezeljük a strukturálisan elnyúló törékenységet és konfliktusokat, és e, itt bizony csak együtt tudjuk értelmezni a dolgokat a humanitárius politika és a segítség között, és a fejlesztés között. E, itt ez e, koordinált fellépést igényel az egészségügyben, vagy az alapoktatás ügyében ez szintén része a humanitárius területnek és a fejlesztési területnek is, ha hosszú távon gondolkodunk, és, és tényleg megbízhatóan kell tudni fellépni, hogy, és tényleges akciókat kell indítani, így tudunk mindkét területen, ezért, ezzel, ezzel tudunk hosszú távú hatást elérni. Itt általában a humanitárius csúcson is erről beszéltünk, a humanitárius fejlesztés, humanitárius segítség és fejlesztés kapcsolatát egyértelműen hangsúlyoznunk kell, és ennek jelen kell lenni a konszenzusunkban is. Voltak akár olyan javaslatok is, viták, eszmecserék, hogy legyen egy egyetlen konszenzus a fejlesztés és a humanitárius segítségnyújtás összevonásával a konszenzusban de most azt mondjuk Európában egyenlőre, hogy ö, ö, igenis ö, ne, nem tudjuk ezt azonnal összevonni, de igenis a kapcsolatot erősítenünk kell rá kell mutatni, hogy, hogy ez csak együtt értelmezhető, még ha nincs is egy közös konszenzus. Ugyanezt mondhatnánk egyébként a migráció és a fejlesztés kapcsolatáról is. Erre szükség van, erre a kapcsolatteremtésre, mert a cél ugyanaz. Hát a szegénység csökkentése és hogy tényleges az, az a nem legális migráció gyökereinek a megszüntetés. Hát ugyanoda vezethető vissza, hogyha illegális migrációról beszélünk, hogyha az okokat keresünk, akkor nagyon gyorsan eljutunk oda, hogy mi az oka ennek, a szegénység az oka, és azzal kell foglalkoznunk. Csökkenteni kell a szegénységet, ez a fejlesztési politika alapvető célja, ugyebár hogyha a migrációt meg akarjuk szüntetni, az illegális migrációt, akkor a, gyakorlatilag a fejlesztési politika eszközeihez jutunk újra és újra. Ezért a fejlesztési segítséget eh, úgy kell felhasználnunk, hogy erősítsük a hosszú távú esélyeket az emberek számára. Ehhez viszont küzdenünk kell a szegénység ellen, és ugyanakkor eh, a vonzás eh, ezzel kisebb lesz, hogy elmenjenek lehet, hogy vannak aggályok adott esetben a hagyományos perspektívából kiindulva, hogyha amikor, régen, amikor még a hivatalos fejlesztési összegeket határoztuk meg, meg a módot, hogy működünk, itt Európai Uniós szinten azért újra kell gondolkodni. Az ODA e növekedett az Európai Unió, már mondtam 68 milliárdot költött, ez 3,6 milliárdos növekedés volt valójában. A hagyományos hivatalos segítségek útvonalán keresztül ennyi jutott el, de hát látni kell, a menekültek is kerülnek még, tehát mind a kettőt sikerült növekedni, tehát támogatni de erősíteni tudtuk a menekültügyben kifizetett támogatásokat, de másrészt sikerült elérni azt is, hogy növekedjen a fejlesztési segítség a fejlődő országok irányába. Ez az, amit tennünk kell összességében a jövőben meggyőződésem szerint, ami pedig a biztonság és a fejlesztés kapcsolatát illeti. Azt hiszem abban is valamennyi értünk, hogy az előfeltétel, hogy megfelelő környezetet teremtsünk a sikeres fejlesztési politika érdekében, ez a stabil, bék és biztonságos környezet és biztonságos országok, régiók megteremtése. Ezért ténylegesen arra törekszünk, hogy erősítsük a béke, biztonság és a fejlesztés közötti kapcsolatot, és ezt meg is fogjuk jeleníteni a konszenzusban. Méghozzá egyértelműen. Azt tehát el kell, hogy mondjam, itt két fő vörös vonalról beszélünk, vagy határvonalról szoktunk beszélni, amit nem szabad átlépni. Az ügyelnünk kell arra, hogy a mi saját bizt, vagy a biztonság alapú megközelítésünk a fejlesztési eszközök esetében ne alakuljon át egy katonai segítségnyújtássá, vagy fegyverszállít fegyverszállítások erősítésévé, vagy ne a, a harcoló felek kapacitását erősítsük a partnerországban a fejlesztésből. Ez egy egyértelmű világos határvonal az EU szerződésekből kiindulva, erre egyszerűen nincs lehetőség, közvetlenül nem avatkozhatunk bele ezekbe a konfliktusokba ilyen módon. Ez világos. A második nem átléphető határ az a mi fejlesztési intervenciónk a biztonsági kérdésekben az kell, hogy legyen, hogy az ODI e kritériumokat használjuk. Az ODI e felülvizsgálat béke és biztonság szempontból világosabbá tette és jobban rámutatott azokra a szabályokra, amelyeket alkalmazni kell a hivatalos segítségnyújtás keretei között figyelembe véve a biztonsági szektort, a rendőrségi szektor reformja, a terror elleni fellépés, a kis kézi fegyverek, stb. kérdése. Ez egy fontos terület, amit szem előtt kell tartanunk, és ez bele is illik abba, ahogyan az említett hivatalos segítségnyújtás szabályai tartalmazzák. Azt gondolom, hogy ezt nagyon pontosan fogjuk figyelemmel kísérni, hogy itt ne lépjük át a határvonalat akár most, vagy később a jogalkotói folyamat során, mert tehát az Európai Bizottság javaslatot tett arra, hogy hogyan folytassuk le ezt a vitát, méghozzá az Európai Biztonsági és Stabilitási Vita keretei között. Ez itt negatív vagy pozitív definíciókat is emlegettünk a rendkívüli körülmények kapcsán. Mindenképpen el kell azonban mondani, hogy ez egy olyan terület, ahol tényleg egyszerűen el kell kezdeni a jogalkotást, és ott tudjuk azokat a végső definíciókat véglegesíteni, meghatározni, amelyekkel ténylegesen hozzá tudunk járulni a békéhez és a stabilitáshoz. Meg kell állapítani, melyik a legmegfelelőbb eszköz a kapacitások erősítése érdekében a biztonsági területen, és akkor tudjuk majd véglegesíteni a fejlesztés és a biztonság közötti kapcsolatot. És még rámutatnék arra, hogy a mi konszenzusunk nem csak új megközelítéseket jelent a fejlesztésben, vagy a fenntartható fejlesztési célok előrésében, de beszélni kell a gazdasági inputról is, hogyan tudunk gazdaságilag segíteni, hogyan tudjuk őket megerősíteni, ha amikor a fejlődő országokról beszélünk. Itt három fő kezdeményezést kell először megemlíteni, amely végighúzódik, vagy a vállalati felelősség, vagy a értékteremtési lánc a fejlődő országokban, a konfliktusos ásványok, vagy a fa olyan terület, ahol mm, nagyon jelentkeznek a nehézségek, de akár a textilipart is beszél, meg kell említeni, hogy ott is van egy kezdeményezés, amelyel segítenénk a fejlődő országokat, és egy erőteljesebb termelési vagy értékteremtési lánc kezdeményezése van szükség a konfliktusos ásványok vagy a fa esetében is. Igen, úgy gondolom, hogy itt egyértelműbbé kell tenni a megközelítésünket, ami a textil kezdeményezést illeti, egy nagyon jó példa arra, hogyan tudjuk a belső és a külső politikákat összhangba hozni a fenntartható fejlődési célok szempontjából. Persze most még nem jutottunk el egyenlőre a célra. Itt a downstream részét kell jobban szem előtt kell tartani ezeknek a értékteremtési láncoknak, a textil kezdeményezés, a, egyébként az első alelnök a bizottságból vette kézbe ezt az ügyet. Itt a külső és belső hozzájárulások együttes kezelésére van szükségünk. A kulcs koncepció, a nyomon követhetőség, a tudatosítás a fogyasztók körében, a meglévő törvények végrehajthatóságának erősítése, és azt kell, hogy mondjam, ezt a folyamatot a Nemzetközi Kereskedelmi Központtal együtt indítjuk, és így tudjuk a projektet szerintem sikerre vinni. Amit ténylegesen meg kell tennünk, az az, hogy a partnerországoknak, a fejlődő országoknak lehetőséget adunk arra, hogy ők ténylegesen hozzáadott értéket biztosítsanak a termelési láncban, méghozzá odahaza, és ne kerüljön arra sor, hogy az értéket kiveszik az értékteremtési láncból ez az fontos része a mi átfogó konszenzusunknak ezen a területen. A civil társadalom, az NGO részvétele, itt azt kell, hogy mondjam, egyetértek azzal, fontos, hogy nem csak a, az általános nyilvánosság előtt folyó vita Eh, emeljük ki, és ne csak ott kerüljenek előtérbe a civil társadalom képviselői. Fontos az is, hogy a civil társadalom eh, a fejlesztési politika teljes egészében legyen jelen, amikor kialakítjuk, és amikor végrehajtjuk ezt a politikát. Ezért aztán a DG DEFCO már úgy döntött, és közé is tette ezt, hogy jövő hónapban lesz egy strukturális párbeszéd a civil társadalommal a fejlesztési ügyekben és a többek között a konszenzus témájában is, és ez nem csak olyan párbeszéd lesz, amely a konszenzusra irányul, de mindenek előtt arról szó lesz, hogy legalább évente egyszer a civil társadalmat vonjuk be ebbe a folyamatba, és az Európai Unió továbbra is a fejleszt, fenntartható fejlesztési célok elérésének legfontosabb szereplője maradhasson. A közös programkészítés egy fontos dolog, ez is felmerült a kérdések között, ez egy fontos irány, vonal mutatás a konszenzusban Megkezdtük a tagállamokkal ezt az eszmecserét egyelőre, szakértői szinte, technikai szinten, de hát persze politikai szinten, a fejlesztését felelős miniszterek is részt vesznek ebben majd. A konszenzus mindkét szintet le kell, hogy fedje, persze. Az Európai Bizottság bizottság kezeli, kezelte fejlesztési forrásokról beszélünk, és a tagállam kezelte fejlesztési források is legyenek ebben benne. A konszenzus, a közös programkészítést kell, hogy előtérbe állítsa, és ez legyen a standard, a szabvány fellépésünk. Mi készek vagyunk erre, a nemzeti indikatív programok, és tudjuk, hogy vannak, ezeket figyelembe tudjuk venni, ez az ott, ez fontos része az implementációnak, a végrehajtásnak, de talán át kéne térni a közös programkészítésre egy közös dokumentumon keresztül, és a tagállamokat persze ebbe be kell vonni, és hát lehetőleg a lehető legjobb partnerországot is, akik érintve vannak a programban Emellett szeretnénk, ha világos iránymutatások lennének a konszenzusban, annak a vonatkozásában is, hogy olyan projekteket akarunk támogatni, amelyeket közvetlenül lehet végrehajtani, vagy amelyek be, bevonjuk a helyi közösségeket, a helyhatóságokat, nem csak a központi kormányt. Azt mondanám, hogy ez egy nagyon fontos dilemma régi dilemma a fejlesztési politikában, de hogy a helyi közösségek bevonásával támogassunk projekteket, és nem minden a kormányokon keresztül menjen. Ez hozzá tudna járulni ahhoz, hogy a projektjeink valóban közel jutnak az emberekhez, és az emberek valódi igényeire reagálnak. Persze a kormányokkal és az önkormányzatokkal is együtt kell működnünk, de nem szabad, hogy teljes mértékben függjünk a kormányzati eljárásoktól, a döntéshozataltól, hogy majd vagy eljut az emberekig a segély, vagy nem. Nem, a, mondom, nem azt mondom, hogy meg kell kerülni a kormányokat, hanem azt, hogy kell, hogy legyenek közvetlen programok, amelyeket a helyi közösségekben hajtunk végre. Ha nem így járunk el, akkor a fellépésünk soha nem fog tartós eredményhez vezetni, vagy jobb kormányzáshoz. Hogyha csak a fejlesztési együttműködés a központi kormányzatok szintjén marad. Összefoglalva tehát, szeretném, hogyha az eszmecserénk, a vitánk és a közös munkánk a konszenzussal kapcsolatban tartós együttműködésé válna a régi érdekelt felek, az Európai Bizottság, a Parlament és a tanács, valamint a tagállamok, civil társadalom között, és más érdekelt felekre is gondolok, hiszen csak ez a tartós együttműködés vezethet oda, hogy ezt a változó, ezt a forradalmian új koncepciót, amit a fenntartató fejlődési célok jelentenek, a valóságá tudjuk váltani. Köszönöm szépen a figyelmüket, és köszönöm szépen a közös munkát már előre, amit annak érdekében fogunk végezni, hogy a konszenzus az nagyon ha erőssé váljon. Elnök, köszönöm szépen, biztos úr. Hautala asszony, szeretett volna ismét hozzászólni. Igen, nagyon röviden két dolog. Elnök úr, azt javaslom, hogy adjuk meg a szót, ha lehetséges, akkor ezen az ülésen a civil társadalom egy képviselőjének is. És a másik, biztos úr, talán tisztában van azzal, hogy Biankovska biztos előkészít a felelős üzleti viselkedésről egy közleményt, és szerintem nagyon fontos lenne ezt megerősíteni az ellátási láncok fenntarthatóságának a koncepciójával is. A bizottság szolgálatainak azonban a legutóbbi tájékoztatása alapján lehetséges, hogy ebbe a közleménybe ez nem fog bekerülni, sőt, az is lehet, hogy nem fog megszületni ez a közlemény. Timmermans alelnök úr azt mondja, hogy nem szabad túl sok közleményt elfogadni, de szerintem a felelős üzleti viselkedésről szóló közlemény nagyon hasznos lenne, és nem tudom, hogy esetleg pár percet adhatnánk el a civil társadalmak, nem tudom, van-e itt képviselők a teremben, de szerintem nagyon hasznos lenne őt is meghallgatni, ha van. Elnök, köszönöm szépen, ha utalasszony. Görensz úr is kíván még szót kérni. Parancsoljon! Igen, köszönöm szépen, Morris. Szeretnék tovább menni a Heidi Hautala által kijelölt úton. Nagyon fontos lenne, hogy ennek az ülésnek egy nyomon követő ülését megszervezzük, hiszen ez egy jó vita volt, egy jó eszmecsere, de nagyon jó lenne, ha minden résztvevő fél szót kapna. Nem tudom, hogy a bizottság struktúrált párbeszédeket továbbiakban is folytat-e a tagállamokban, igen, nagyon jó, akkor lenne egy javaslatom. Szerintem jó lenne, hogyha erről a kérdésről is tartanának ilyen párbeszédeket. Nem tudom, hogy ezt elirányozták-e, de szerintem fontos lenne. Aztán nagyon jó lenne, hogyha szerveznénk mi az Európai Parlament a nemzeti parlamentekkel egy eszmecserét, hiszen ők azok, akik a a nemzeti szinten a költségvetésről szavaznak, tehát be kell vonni őket is a munkába. És bízom Morizban, hogy ezt az üzenetet átadja majd szakbizottságunk elnökségének, hogy mindezt szervezzék meg. Nem tudom, mik a témában a következő lépések, a következő események, de talán adjunk neki egy kis struktúrát, és ezeket is építsük be. Köszönöm, Sár. Nagyon gyorsan megadom még a szót Najzer kollégánknak is. Ja, csak Köszönöm. Ha már beszélünk a civil szervezetekről, szerintem nem jól struktúrált az a dolog, hogy az ülés végén azt mondjuk, na most itt van valaki egy NGO-tól, mondjon valamit. A következő hónapra van terv arra, hogy az NGO-kat meghívjuk egy külön találkozóra, és ez nagyon helyes is, és jó, hogy eljönnek a civil szervezetek a gondolataikkal. Szerintem a következő koordinátor ülésem meg kell beszéljük majd ennek az ülésnek, a, annak az ülésnek az eredményeit és konzekvenciáit is. Merci, Monsieur Neuser. Köszönöm, Neuser úr. Biztos úr, kíván még hozzászólni? Hogyha esetleg valami hozzáfűzni valója van. Uh, well, as I... Igen, ahogy már említettem, a struktúrált párbeszéd a civil szervezetek NGO-kkal szerveződik. Jövő hónapban lesz egy ilyen ülésünk. Október 19-én, ha jól tudom. Így ez, ugye ez egy jó alkalom lesz a mostanihoz hasonló keretek között, hogy egy átfogó és ugyanakkor részletes eszmecsere valósuljon meg az új konszenzusról. De ha, de ha önök itt, itt szeretnék már egy röviden felvezetni egy struktúrált párbeszédet az NGO-kkal. Én készen állok persze arra, hogy, hogy ez ezt tegyük, de egészében általában azt kell mondanom, hogy nagyon világos elképzeléseink vannak az önök hozzájárulásról, inputjairól is, és arról, hogy az NGO konkrét inputja nagyon fontos eleme a konszenzusnak. Ezen együtt dolgozunk, ilyen értelemben. Nem, ez egyetlen találkozó a Deve és Deve szakbizottsággal, és ugye két hónap múlva születik a kommunikáció. Ez csak az első lépés. Egy folyamatos párbeszéd, struktúrált párbeszédben, melyet a szakbizottsággal együtt a végrehajtási modalitások tárgyában és a tapasztalatok felmérésében, valamint a problémák értékelésében tartunk, mely tapasztalatokat a fejlesztési célok végrehajtásában eddig szereztünk. Köszönöm, biztos úr! Köszönöm az eszmecserét, ezt a ma délelőtti alkalmat, ami gazdagítani fogja a szakbizottságunk jelenlétét, ami reagál majd az új konszenzusról szóló tárgyalásokra. Köszönöm szépen! Kedves kollégák, két napi rendi pontunk maradt, az egyik a négyes, ezzel fogjuk zárni a mai munkát. Van-e valaki, aki az egyéb kérdések alatt szeretne hozzászólni? Nem, nincsen. Akkor az ötödik napi rendi pont következik, a következő szakbizottsági ülésünk október 6-án lesz, 8 óra 30-tól 10 óráig Strasbourgban. Itt fogjuk bemutatni a Szaharov díj jelöltjeit, ahogy ezt az ülés elején is mondtam, illetve október 10-én 15 órától 18.30-ig fogunk ülésezni Brüsszelben, illetve 2016. október 11-én 9-től 12.30-ig és 15 órától 15.30-ig szintén Brüsszelben. Így fogunk tehát a legközelebb ülésezni, most pedig köszönöm a jelenlétüket a viszontlátásra.